Αρχίζει η συνεδρίαση κατόπιν διαβουλεύσεων με τις πολιτικές ομάδες. Kedves kollégák, a frakciókkal egyeztettünk, és a napirend módosításait szeretném bejelenteni, amit a frakciókkal megbeszéltünk. Illetve a szavazási eljárásokat ismertetném. A közös mezőgazdasági politika záró szavazása lesz ma a második körben, illetve ha szükséges, akkor a harmadik körben. Illetve a harmadik körét a szavazásnak töröljük, és 21.30-ra meg lesz az eredmény. Egyébként ezt a honlapján a parlamentnek is elolvashatják. Gondolom, hogy nincsen ezzel kapcsolatban ellenvetés, úgyhogy ezt akkor elfogadottnak tekintem. Most pedig a szavazás, a tegnapi szavazás eredményének ismertetésével folytatom. Október 22. csütörtökön a következő témákról szavaztunk. Mezőgazdasági politika, 857-es elutasítva. 7-es elfogadva. 1001-es elutasítva. 1002-1003-as elutasítva. 1003-as külön elutasítva. 797-es elfogadva. 857-es elfogadva. 1004 D elutasítva, 798 elfogadva, 799 elutasítva, 730-as elfogadva, 800 per 1-es elfogadva, 800 per 2-es elutasítva. 801-est elfogadtuk, 859-est elutasítottuk. 802 per 1 elfogadva, 802 per 2 ugyancsak 803-as elfogadtuk, 1144 per 1-est elfogadtuk. 1144 második rész ugyancsak elfogadtuk. 860-as elutasítva. A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló rész következik. Blokkosan szavaztunk az bizottsági, szavaz, elfogadtuk őket, 233-as elutasítva, 207-es elutasítva, 240-es elutasítva, 76-os elfogadva, 241-es elutasítva, 77-es elfogadva, 79D, 242D, elfogadtuk őket, 243 plusz 245, elutasítva 81-es elfogadva, 82-244 elfogadva, 246-os elutasítva. 84D, 247D elfogadtuk, 248 elutasítva, 249 ugyancsak, 93-as elfogadtuk, 250-est elutasítottuk, 94-est elfogadtuk, a 251-est elutasítottuk, 252-est ugyancsak, 257-est ugyancsak, a 288-ast ugyancsak, a 289-est ugyancsak, és a 227-est viszont elfogadtuk. A 183-as 211 és 283 CP1 elfogadva, 290-es elutasítva, 211 CP2 elutas, elfogadva, 283 CP2 elutasítva. A 184-től 283-ig terjedő szakasz elfogadva nagy többséggel. A 292-est elutasítottuk, a 211 CP4-est ugyancsak, a 291-est elfogadtuk, a 189 211-est, 283 CP4-est elfogadtuk, a 283 CP5-eset elutasítottuk. A 190-től 211 terjedőeket elfogadtuk. 212 CP1 293 elfogadva, 212 cp 2294 ugyancsak elfogadva. 228-as elfogadva, 192-93-asról nem kellett szavazni, 213-ast elutasítottuk, a 259-est elutasítottuk, a 258-ast ugyancsak elutasítottuk, a 260-ast ugyancsak elutasítottuk, a 298-ast ugyancsak elutasítottuk. A 261-est elutasítottuk, a 262-est ugyancsak, a 202-est elfogadtuk, 230 est elfogadtuk, 263-ast elutasítottuk, 264-est elutasítottuk, 284-est elfogadtuk, a 208-as okafogyottá vált, az egyes módosító ugyancsak okafogyott, 231-est elutasítottuk, 232-est ugyancsak, 13-ast elfogadtuk, 299-209-est elfogadtuk, a 285-öst ugyancsak elfogadtuk. 210-286-os elfogadva, 30-as okafogyott volt, 287-est elutasítottuk, 31-est elfogadtuk. Most néhány percre felfüggesztjük az ülést, és kilenckor folytatjuk az érdemi munkával. Köszönöm. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Θα προχωρήσουμε στη σημερινή πρώτη ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε επί των φακέλων όπως αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Ahogy tehet, a napi renden is láthatjuk, szavazás következik 9 órától 10 óra 15-ig tart, és ugyanazt a szavazási eljárást alkalmazzuk, mint az előző szavazási körök alkalmával. Az összes szavazás név szerinti szavazás, a mai első szavazást megnyitom ezennel, tehát a képviselőknek 10 óra 15-ig van idejük, hogy leadják szavazatukat. Az első szavazás eredményeit 12 óra 45-kor ismertetjük. Köszönöm szépen!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 tut gerade so, wenn die wäre. So, die Sitzung ist wieder... Az ülést újra folytatjuk. A mai első szavazás eredményeit fogom most ismertetni. Az eredmények a következőképpen néznek ki. Urtasun kolléga jelentése nemek közötti egyenlőség az EU kül- és biztonságpolitikájában. Az állásfoglalás egészét elfogadtuk. Most kövez, következnek az Andrió jelentéssel kapcsolatos módosítások, közös agrárpolitika, mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más rendeleteknek a módosítása. Blogban történt a szavazás az Illetékes Szakbizottság módosítóiról, ezeket elfogadtuk. Tízes módosító elfogadtuk, 56-os módosító elfogadtuk, 58-as módosító elutasítva, 75-ös módosító elfogadva, 76-os módosító elfogadva, 102 per 1 elfogadva, 102 per 2 elfogadva, 120, as módosító első rész elfogadva, 120-as módosító második rész elfogadva, 132-es módosító elutasítva, 171-es módosító elfogadva, 205-ös módosító első rész elfogadva, 205-ös módosító második rész elfogadva, 212-es módosító elfogadva, 266-os módosító elfogadva, 232-es módosító elfogadva, 274-es módosító revidiálva elutasítva, 257-es módosító elfogadva, 267 CP1 elutasítva, 258 D elfogadva, 267 CP2 elutasítva. 259-es módosító elfogadva. 260-as módosító revédiálva elfogadva, 261-es módosító elfogadva, 233-as módosító elfogadva, 234-es módosító elfogadva, ezzel a 71-es módosító okafogyottá vált. 275-ös módosító első rész elutasítva. 275-ös második része ezzel okafogyottá vált. 262-es módosító elutasítva, 72-es módosító elfogadva. 255-ös módosító elutasítva. 235-ös módosító revidiálva, elfogadva. Ezzel a 79-es módosító okafogyottá vált. 80-as módosító elfogadva, 81-es módosító elfogadva, 268-as módosító elutasítva. 82-es módosító elfogadva, 236-os módosító elfogadva. Ezzel a 84-es módosító okafogyottá vált. 263-as módosító módosított formában elfogadva, ezzel a 89-es módosító okafogyottá vált. 237-es módosító elfogadva, ezzel a 90-es módosító okafogyottá vált. 269-es módosító elfogadva, ezzel a 190-es módosító mindkét része okafogyottá vált. 270-es módosító elutasítva, 110-es módosító elfogadva, 231-es módosító elutasítva. 238-as módosító elfogadva, ezzel a 114-es módosító okafogyottá vált. 239-es módosító elfogadva, ezzel a 117-es okafogyottá vált. 276-os módosító módosított formában elutasítva. 240-es módosító elfogadva, 241-es módosító elfogadva. 242-es módosító elfogadva, ezzel a 271-es és a 122-es módosító okafogyottá vált. 272 D módosító elutasítva, 123-as módosító elfogadva, 243-as módosító elfogadva, 273-as módosító elutasítva, 126-os módosító elfogadva, 244-es módosító elfogadva ezzel a 128-as módosító okafogyottá vált. 245-ös módosító elfogadva ezzel a 129-es módosító okafogyottá vált. 246-os módosító elfogadva. 277-es módosító módosított formában elutasítva. 150-es módosító elfogadva. 247-es módosító elfogadva. 248-as módosító elfogadva. 249-es módosító elfogadva. Ezzel a 153-as okafogyottá vált, a 154-es úgy szintén. 250-es módosító elfogadva, 158-as módosító ezzel okafogyottá vált, 264-es módosító elutasítva. 165-ös módosító elutasítva, 254-es módosító elutasítva, 278-as módosító elfogadva, 251-es módosító elfogadva. Ezzel a 180-as módosító okafogyottá vált, úgy szintén a 181-es módosító is. 252-es módosító elfogadva. Ezzel a 183-as módosító okafogyottá vált, ehhez hasonlóan a 184-es és 253-as módosító elfogadva. Ezzel a 187-es és a 188-as módosítók is okafogyottá váltak. 229-es módosító elutasítva, 3-as módosító elfogadva, 265-ös módosító elutasítva, 279-es módosító elutasítva, 280-as módosító elutasítva, 230-as módosító elutasítva, 8-as módosító elfogadva, és végezetül 256-os módosító elfogadva. Az ülést 13, 13 óra 15-ig megszakítom, akkor nyitom majd meg a második szavazást. Der Präsident! Az elnök. Folytatjuk az ülést. Most szavazni fogunk a napirendben kijelölt témákról. 17 óra 30-ig lehet szavazni és az eddigi eljárás szerint fogunk most is eljárni. Minden szavazás név szerinti szavazást, a második szavazási kört ezennel elindítom, tehát 17.30-ig lehet leadni a szavazatokat. 16.30-ig és 17-kor fogjuk ismertetni a szavazás eredményét. Thank you. I thank you. I, yes, I take that. Sitzung ist wieder aufgenommen. Az ülést folytatjuk. Következzen a mai második szavazási forduló eredményeinek közreadása, jelentés a közös agrárpolitikáról, a tagállamok által elkészített stratégiai tervhez nyújtott az MGA és az MVA által finanszírozott támogatás, a módosítás. Elfogadtuk a bizottsági javaslattal kapcsolatban. Az illetékes szabizottsághoz történő visszautalást is elfogadtuk. Müller jelentés, a közös agrárpolitika, finanszírozás, irányítás és felügyelet. Az Európai Bizottság módosított javaslatát elfogadtuk, és visszautaltuk a szabizottságba, és ezt is elfogadtuk. Andri jelentés, közös agrárpolitika, a GMO rendelet megszervezéséről, elfogadtuk az Európai Bizottság javaslatát, és elfogadtuk azt is, hogy visszautaljuk a szakbizottságba. A, az október 19. 23. ülés jegyzőkönyvet a következő ülés elején nyújtják be a parlamentnek jóvágyás céljából, amennyiben nincs ellenvetés a mai ülésen elfogadott állásolásokat továbbítom az állásolásokban megnevezett személynek és szerveknek. És végezetül arra kért az elnök engem, hogy a következő nyilatkozatot tegyem meg, amely ugyancsak megfelel az én elképzeléseimnek, az elnök nevében, saját nevében, mindenkinek, minden munkatársnak, kollégának szeretnék köszönetet mondani, akik lehetővé tették ezt a jelenlegi parlamenti ülést a kihívások közepette. Enélkül nem lett volna alkalma a parlamentnek arra, hogy mandátumát, megbizatását véghez vigye. Köszönöm a munkájukat, a szakmai hozzáállásukat, elkötelezettségüket, és még egyszer én is csatlakozom ehhez a köszönethez. Az Európai Parlament ülésszakát megszakítom, az ülésbe rekeztem.